egyből a vita után szavazunk majd a témában. Most Iránra térünk át. Először a állásfoglalás megfogalmazóinak adom meg a szót, elsőként Gomes asszonynak. Köszönöm szépen. A nyelvi vallási ö, etnikai sokféleség jellemzi Iránt évszázadok óta többségi népesség perzsa, de nagyon sok egyéb etnikum él ott. Arabok, kurdok, baludzsok és mások. A városokban új, fiatal, modern gondolkodású generáció alakult ki, de a sokféleség miatt, a, religi, a vallásos fanatizmus miatt a kormány elzárkózik minden elhajló vélemény elismerésétől. Tehát rendszerszerűvé vált a, a, az országban az elnyomás, még gyerekekkel szemben is, kiskorokkal szemben is fellép a kormány, nincsen a nemek között egyenlőség, nincsen vallásszabadság, szólásszabadság, és a nemzeti etnikumokat, etnikai kisebbségeket üldözik. Két üzenettel szeretnénk innen az iráni néphez szólni. Számunkra maga a nép, a jövő záloga, és hiszünk abban, hogy valamikor majd Irán a demokratizálódás útjára lép. Az, a rezsimnek pedig azt üzenjük, hogy így módon az ország hatalmas gazdagságát, potenciáját soha nem fogják megvalósítani, hogyha ilyen irányban lépnek tovább és megfosztják saját népüket minden jogtól. Gomes mondja, utána most Sáke képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Minden kormány a legitimitását annak köszönheti, hogyha a polgárok támogatják. Minden olyan kormány, amely nem rendelkezik a népe támogatottságával, az izolálja magát, bel- és külpolitikailag egyaránt. Irán egyre izoláltabb, és hát mérgezi a, a régió többi országát is. Nem fogadhatjuk el, hogy kiskorúakat felakasztanak, állami engedéllyel megerőszakolnak embereket, és a rezsim minden eszközzel fenntartja a hatalmát. Nem lehet büntetlenül ilyen emberiség elleni bűncselekményeket folyamatosan elkövetni. Az iráni nép jogát a szólásszabadságra, a, szab- a szabadságra, a demokráciára ö, elvonja tőlük a kormány, és az univerzális emberi jogokról szóló ö, egyezménynek sem felel meg a kormány. Miközben a kormány arra törekszik, hogy a, kor- a népe támogatottságát elnyerje, egyre inkább ö, izolálódik nemzetközileg. Köszönjük Sáke asszonynak, most Kélám kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. a jelenlegi helyzetnek a gyökere egy klerikális diktatúrába vezet vissza, ahol az emberi jogoknak nincsen szerepe. A júniusi választások óta csak romlott a helyzet, egyre több a kivégzés, a kiskorúak kivégzése, a nők megerőszakolása, az államilag elkövetett jogtalanság, sőt, Irán vezeti most már Kína után a halálbüntetések statisztikáját. Az állásfoglalás tervezetben ez nincs benne, de el szeretném mondani, hogy tegnap három fogvatartottat felakasztottak az Evin börtönben Teheránban, köztük Szahela Kadirit is, aki egy 28 éves fiatalasszony volt, és ő most a negyedik olyan nő, akit a múlt hónapban felakasztottak úgynevezett erkölcsi bűncselekmények miatt, és ezek nem igazán a bűnözést akarják visszaszorítani az országban ezek az intézkedések, hanem az általános nők elleni és fiatalok elleni hangulat tovább ö, ö, fokozását szolgálják. Köszönjük a friss híreket Kellem úrnak, most Tavares kolléga kap szót. Függetlenül attól, hogy hányan ülnek itt az Európai Parlament plenáris termében, 4 eh, millió olyan emberről beszélünk Iránban, akik az utcára mentek, és eh, életüket tettek kockára annak eh, érdekében, hogy a meghamisított választási eredmények ellen tüntessenek. Ezek az emberek Iránban és az országon kívül, akik Iránon kívül kényszerülnek élni, sokat várnak tőlünk. Nekünk szolidaritásról kell tanúbizonyságot tettünk, és ennek a több millió iráninak segítséget kell nyújtanunk, akik az emberi jogok és a demokráciáért küzdenek. Ezt pedig még egyszer hangsúlyoznom kell, nekik nagyon nagy kockázatokat kell vállalniuk, általában nagyobb kockázatokat, mint általában. Természetesen gyakran a mi politikánk egy ignoráns politika volt Iránnal kapcsolatban, és Európa túl gyakran elégedett meg olyan típusú politikákkal, amelyekről később kiderült, hogy nem voltak megfelelőek Irán kapcsán, és nem akarjuk elfogadni azt, hogy Irán a nemzetközi eh, közösséghez eh, tartozzék, függetlenül attól, hogy a régióban nagyon fontos eh, helyi hatalomnak minősül. Egy iszlám köztársaságról van szó, és most már nem köztársaságról van szó, hanem egy olyan rezsimről, amely elnyomja az embereket, egy olyan rezsim, rezsimről, amely olyan alapokon nyugszik, amelyek egyre kevésbé stabilak. Az emberek pedig, a nép azt várják az Európai Parlamenttől, hogy az állásfoglaláson keresztül szolidaritást mutasson. Köszönöm szépen, tavares kolléga. Két és fél percben a Provira kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismerjük a politikai feltételeket, és az emberek helyzetét az iszlám köztársaságban. Tudjuk, hogy a politika döntések szám, szempontjából a kormánynak milyen súlyos jelentősége van. Benut Zodzsai meggyilkolása, akit fiatal korúként végeztek ki, egy utolsó egy olyan esemény sorozatban, amelyet homoszexuálisok, politikusok, újságírók és más személyek ellen követtek el. Mahmoud Ahmadinejad a kormánya alatt elnyomták az embereket, Aki, ő maga több ízben tagadta a holokasztot és Izrael állam jogosultságát. 2005-ben megkettőzöttek a kivégzések száma, és az egyetlen olyan országról van szó a világon, ahol kiskúrakat is kivégeznek, kínozzák az embereket a börtönben, és levágják végtagjaikat, megkövezik őket, középkori gyakorlatokat alkalmaznak a börtönökben, és több ember vette a bátorságot és ment az utcákra, az el, ez legutóbbi választások után tüntettek az ered, a választások eredményei ellen. Egy fiatal nő gyilkoltak meg az utcán, aki a polgárok jogait követelte a gazoltán. Mi hogyan segíthetünk például az európai eh, demokrácia és emberi jogi eszköz segítségével a mi városainkban eh, elnevezhetnénk utcákat és tereket Nédálgal, Szoltáról. Ez nem csak az általhozott áldozatra való emlékezés lenne, hanem Iránban az ellenzékkel való szolidaritás, bizonyítéka, és fontosnak tartom azt, hogy a polgárok Európában jobban informáltak legyenek, jobban tudatában legyenek az Iránban uralkodó súlyos helyzettel. Sun San Suu eh, arcképe mellett az Európai Parlament épületén Brüsszelben Néda Aga Szoltán eh, arcképét is el kéne helyezni. Egy olyan elnök, mint eh, Ahmad Dinejad, milyen szavahihetőséggel bír a tárgyalásokon az atom energiáról ha nem tartja tiszteletben még az emberi jogokat sem. Köszönöm szépen, Provéra kolléga. Stevenson kollégának adom meg a szót, egy percben parancsoljon. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ülünk, nagyszerű, nagy vitákat folytatunk közben, a akasztófákra lógatják föl az embereket Iránban. Tegnap konkrétan öt embert végeztek ki, közöttük egy fiatal nőt, aki nek a bűnét megbocsájtották, de mégis felakasztották. És mi itt a békéltetés politikáját folytatjuk az EU-ban. Éppen ezen a héten állapodtunk meg, hogy ösztönözni fogjuk az oroszokat arra, hogy Ahmadinejad részére urándúsítást végezzenek, hiszen ebben reménykedünk, hogy akkor a saját urándúsítási programját meg fogja szakítani, de erre nem adott garanciát. Sőt, még az Atomenergia Ügynökség inspektorainak sem adtak engedélyt arra, hogy az atom létesítményeket megvizsgálják. Amikor egy ilyen békés politikát folytatunk velük, az nem fog eredményre vezetni. Keménynek kell lennünk. Csak a keménységet értik meg ezek a mullák. Mullahok. Köszönjük Stevenson úrnak. Most Lochbiller asszony következik a plenáris hét elején Buzek elnök úr elmondta, hogy a halálbüntetés áldozatai számának csökkentése az Európai Parlament általános célkitűzése. Mindenhol a világban fel fogunk lépni azért, hogy megszűnjön ez a brutális büntetés. Iránra ő is utalt. Ebben az állásfoglalásban négy konkrét halálbüntetés esetre utalunk, olyanokra, ahol azért ítéltek halálra valakit, mert részt vettek egy tüntetésen, miközben mind a négyen a megadott időpontban gyakorlatilag börtönben ültek. Tehát koholt perről van szó. És feltűnő, hogy továbbra is az iráni kormány kiskorúakat is kivégez, ezzel a világon egyedülálló, ezzel megsérti az általa is ratifikált gyermekjogi jogi egyezményt és emberi jogi egyezmények sorát. A kiskorúak kivégzését egyértelműen minden nemzetközi fórum és minden állam tiltja. Fel kell szólítanunk társszervezeteink aktivistáit, hogy közösen lépjenek föl velünk ezen brutális cselekmények visszaszorításáért, és akkor beszéljünk még a nőkről is, akik nagyon sok mindent tesznek kockára, hogyha utcára vonulnak, és részt vesznek bármilyen politikai jellegű tevékenységben. A nők jogainak jogfosztottsága különösen szembeötlő irányban, és annál nagyobb tiszteletet és szolidaritást érdemelnek azok a nők, akik ennek ellenére fellépnek saját jogaik mellett. Köszönjük! Most a frakciók által megjelölt felszólalók kapnak szót. Kastler úr elsőként. Október másodikán az iráni rendőrség betuszkolt egy embert egy repülőbe, és gyakorlatilag elrabolt azért, mert bátor ügyvédként bátran kiállt emberi jogok mellett. Nürnberg nekiadta az év emberi jogi díját, és ezt nem engedték neki, hogy átvegye, sőt a feleségét sem engedték kiutazni. Sajnálom, idézek tőle, hogy egy olyan állam ö, lakosa vagyok, amely ugyan Isten államnak hívja magát, de istentelen ö, cselekedeteket hajt végre sorban. Az ez polgári jogi egyezményét Irán aláírta, ratifikálta, és abban benne van, hogy a saját polgárait nem foszthatja meg bizonyos jogoktól. Skandalumnak találom, hogy Irán ennek ellenére ezt lábbal tapossa, és Szultáni úr nevét gondoltam, hogy fel kell vennünk az állásfoglalásunkba. Kérem a kollégákat, hogy támogassák ezt a kezdeményezésemet. Köszönöm, Kassler úr. Sárnecki kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Szeretném felhasználni beszélidőmet arra, hogy felhívjam a figyelmet az iráni ellenzék Kamp Ashraf ö, mozgalmának elnyomására. Az iráni kormány a mullahok hatása befolyás alatt áll, az ő utasításaikat hajtja végre és nem veszi észre, hogy ezzel az elnyomó stratégiával saját országa jövő képét rombolja. 2009. április 24-én már felszólítottuk egyszer az iráni kormányt, hogy szüntesse meg a mullahok uralmát, és az iráni menekültek helyzetét rendezze. Morális kötelezettségünk, erkölcsi feladatunk, elnök úr, különösen most az új elnökség felállása idején majd, hogy az ENSZ-szel közösen állandó megfigyelő és békefenntartó csapatokat küldjünk Iránba a helyzet monitorozására és enyhítésére. Köszönöm. Másfél percben Belman kolléga kap még most szót. Köszönöm, elnök úr. Kétség nem fér hozzá, hogy az emberi jogi helyzet Irán iszlámi köztársaságban az elmúlt hónapban drasztikusan romlott. Ezt nagyon jól illusztrálja az a jelenlegi fejlemény, hogy Ahmadinejad elnök elnyomja az összes ellenzéki erőt. Az összes ellenzékit, akik kétes rezsimjét megpróbálják ellenzékből valahogy egy kicsit támadni. Hogyan tud, mit tud az Európai Unió tenni itt ebben a helyzetben? Hát két dolgot. Először is az amerikaiakkal együtt az egyedi esetekre kell, hogy koncentráljunk, azokra az esetekre, ahol komoly emberi jogi visszaélésre kerül sor, és ezzel kapcsolatban el kell mondanunk nagyon világosan Iránnak, hogy ezek a visszaélések tökéletesen elfogadhatatlanak, és ezért komoly következményekkel fognak járni. Néha a nemzeti gazdasági érdekek is beleszólnak a képbe, és ekkor látjuk azt, hogy felveti a fejét a pragmatizmus. Néha azonban az emberek Komeini ajatollára is visszautalnak ebben az esetben. Az Európai Bizottság és a Tanács azonban a pragmatizmust nem szabad, hogy figyelembe vegye, sőt, biztosítaniuk kell azt, hogy a demokráciát figyelemben veszik az emberek Köszönjük, Bölder úr. Következő felszólunk Morvai Krisztina a függetlenek részéről. Köszönöm szépen. Néhány nappal ezelőtt Barózó elnök úr volt itt, és azt kérdeztem tőle, mit lehetne tenni a 2006 ősze óta folyamatosan

Köszönöm szépen, Morvai kolléganőm. Horhola képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Iránnak nagyon fontos szerepe van a közelkeleti béketárgyalásokon, illetve lehetne. Sajnos most nem ez a helyzet, hiszen egy olyan államról van szó, amely nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. A júniusi választásokon uh, Ahmadinejadot választották meg, és az emberi jogi helyzet azóta csak, csak súlyosbodott 2005 óta, több uh, kivégzése került sor. Kína után Irán uh, végzi ki a legtöbb embert évente. A szólásszabadság szintén sérül, nagyon sok vezetőt börtönöztek be vallási nézeteik miatt, a mi állásfoglalásunkban támogatni szeretnénk azon irániak bátorságát, akik a demokratikus alapelveket és a szólásszabadságot védelmezik. Különösen azoknak a nőknek a szerepét, akik a demonstráció után, a választások után jelentős szerepet töltöttek be. Köszönöm szépen, Van Dalán kolléga. Oh ehm, in iran heerst een streng iránban nagyon eh, szigorú eh, kormány uralkodik, eh, szigorú rezsim, és ez a korán radikális értelmezésen alapul. Aki nem tartja ezeket tisztelemben, következményeket kell, hogy viseljen. Nagyon fenyegető ország Irán. Aki áttér a kereszténységre Iránban, annak nincsen joga, nincsen semmiféle joga. Az elmúlt évben az iráni parlament eh, hozott egy olyan törvényt, hogy halálbüntetés fenyegeti mindazokat, akik eltérnek az iszlámtól, illetve más vallásra térnek át a választások kapcsán is a halálbüntetést rúgtak ki bizonyos személyekre, ez teljes mértékben elfogadhatatlan, mindenki számára világos, hogyha valaki irányban tüntet, akkor az élete forog kockán a tanácsot, és a bizottságot fel szeretném szólítani arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a brutális iráni kormánynak ezeket a tevékenységeket beszüntessék. Köszönöm. Kiéne. Kéne, kollégája szó. Elnök úr. Először is az emberi jogi helyzet irányban folyamatosan romlik. Az önkényes elnökségi választások, illetve az ezt követő tömeges tüntetések nagyon jól tükrözik azt, hogy mennyire feszült a politikai és szociális helyzet Iránban. A riporterek határok nélkül jelentése szerint Irán azon listának a legalján szerepel, ahol a sajtószabadságot tartják számon. Tehát a 157 és csak olyan országok előzik meg, mint például Türkmenisztán, Észak-Korea vagy Eritrea. A legrosszabb a helyzet Iránban ennek következményeképpen blogokat, weboldalakat is blokkolnak, befagyasztanak. Fariba Pajú egy blogíró is letartóztatásban van. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy egy Európai Bizottsági delegációt, egy képviseletet nyisson Iránban, hogy megpróbáljunk a helyszínen is hatni a az irániakra. Köszönjük, most a spontán felszólalások következnek, és Higgins képviselő kap először szót. President, I... Elnök úr, Csarneszki úrra felszólalásával kapcsolatban hozzátenném, hogy az asrafi iraki támadást csak barbár és vad támadásnak lehet leírni. Rengeteg ember meghalt, és még sokkal többi meg is halhatott volna. Nagyon sok ember brutálisan megsérült. Látni kellett volna a videót, hogy tudjuk, hogy mennyire barbár módon járt el a katonaság. Ennek következményeképpen 36 embert tartóztattak le. Nem volt más lehetőség, mint hogy éjségsztrájkot tart, tartsanak 72 napon keresztül, és ennek a következtében ez után engedték őket szabadon nemzetközi nyomásra. Ezek az emberek menekültek, joguk van arra, hogy este lefeküdjenek, és reggel életben és épségben fölébredjenek. Ezért állandó ENSZ jelenlétre van szükség, amit az USA is támogat, és más oldalról pedig garanciákat kell követelnünk tőlük. Köszönjük Higgins úr. Most de Kaiser asszony kíván szólni. Igen, a spontán felszólások között. Köszönöm szépen. Három rövid pont, hogy kiegészítsem, amit a kollégák mondtak. Az első úgy gondolom, hogy Gomez asszonynak igaza van, annak ellenére, hogy mi történik, a drámák ellenére Iránban, a rezsim mert kapcsolatban a, ennek a politikán, ennek az országnak a jövőjével kapcsolatban és a civil társadalommal kapcsolatban pozitívak és reménykedőek vagyunk. Aztán nem tudjuk eléggé hangsúlyozni azt, hogy az el utolsó ön Balucsisztánban történt öngyilkos merényleteket el kell ítélnünk még akkor is, hogyha ö, itt ö, a belső feszültségek okozták ezt, akkor is nagyon sok áldozata volt ennek. Nem mindegy, hogy milyen okból történik egy öngyilkos merénylet, an, akkor is, hogyha a rezsim elleni ellenállás megnyilvánulása, az akkor is káros. Fiatalokról, nőkről, felnőttekről van szó, bármilyen országban is történjen ez elítélendő. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Köszönöm, de Kaiser asszonynak a felszólalást. Préda úr kíván szólni. Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is leszeretném szögezni, hogy elítélem a jelenlegi irányi helyzetet, a kormány fellépését, és valóban úgy van, hogy június óta egyre rosszabb a helyzet, egyre több erőszakos fellépést láttunk a kormánytól az utóbbi időben. A szólásszabadságot tovább korlátozták, újságírókat rendszerszerűen üldöznek, és az halálbüntetés, a kínzás a fogvatartottakkal szemben, a börtönök túlterítettsége, ahogy az Amnesty International is kimutatta nemrégiben, az ottani körülmények és az elítéltek száma, hirtelen megnövekedése aggasztó tendenciák. Itt az ideje, hogy EU delegáció utazzon Iránba, felvegyük a civil társadalom képviselőivel a széles körű kapcsolatokat, és segítsük őket emberi jogi erőfeszítéseikben. Köszönjük szépen, Préde úr! Most pedig ö, kolléganő következik. Leszeretném szögezni, kedves kollégák, hogy az emberi jogi témák továbbra is sokkal fontosabbak annál, mint sem, hogy itt csütörtök délután kellene őket megvitatnunk. Látjuk, hogy milyen szörnyű a helyzet Gineában, Iránban, Sri Lankán, újságírókat üldöznek, halálbüntetéseket osztanak ki, és mi ezt csak ilyen kellemes délutáni klubszerű módon tíz résztvevővel vitatjuk meg. Ez nevetséges és sajnálatos. Köszönjük szépen! És kérem a kollégákat, hogy beszéljenek a témáról, éppen azért, hogy a téma jelentősége növekedhessen. Mivel más nem jelentkezett spontán felszólalók között, ezért Orbán biztos úrnak adom meg a szót. permitei mi să încep prin a transmite engedjék meg hogy eh, kifejezzem együttérzésemet azon családokkal akik eh, terrorista támadások, támadások eh, áldozataivá váltak most vasárnap Iránban. Az Európai Bizottság elítéli mindenfajta terrorista cselekedetet a világon, főként az olyanokat, amely sok ember életet követel. Az Európai Uniót nagy mértékben aggasztja az iráni emberjogi helyzet, illetve az a helyzet, amely kialakult az alapvető emberi jogok körül abban az országban. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy elítéljük, hogy kiskorúakat végezzenek ki, hogy a különböző etnikai kisebbségek tagjait üldözzék, és hogy korlátozzák a szólásszabadságot. Ezen kívül rosszul bánnak a börtönben lévőkkel, ezen kívül zaklatják őket, azokat és akik az emberi jogokat védik. Az Európai Unió szoros kapcsolatban van Iránnal, és nyíltan vállalta álláspontját a kialakult helyzet miatt. Az Európai Unió támogatja az alapvető szabadságjogokat és az egyetemes értékeket. És az Európai Unió kötelezve érzi magát arra, hogy álláspontjának hangot adjon bármikor, amikor ezeket az elveket, értékeket megsértik. Sajnálatos módon, függetlenül attól, hogy elítéljük, az Európai Unió elítéli az emberi jogok megsértését, a helyzet egyre rosszabb lett a, az elmúlt évi júniusi választások óta. Az elmúlt időszakban Iránban nagyon sok embert felakasztottak. Sokan közülük, és önök is felvetették ezt, Benes Zsájren volt az egyik. Ő egy kiskorú volt, akkor, amikor a büntettet elkövette. De ennek ellenére felakasztották, habár az Európai Unió tiltakozott ezzel ellen, és azt követelte, hogy változtassák meg az ítéletet. Más kiskorúak is kivannak annak a veszélynek téve, hogy kivégzik őket. Aggasztónak tartjuk a hét Bahály vezetőnek a helyzetét is Iránban, akiket már 17 hónapja tartanak fogva. Nagyon súlyos szabálysértésekkel, büntettekkel vádolják őket, mint például ö, ö, kémkedéssel. A legutóbbi pert is elhalasztották ismételten. Ezek a személyek nem rendelkeznek egyetemű perspektívával arra vonatkozólag, hogy olyan reménye, hogy egyetlen lesz valaha megfelelő per számukra. Számos embert elfogtak a demonstrációk során, Ítéleteket hoztak ezen személyek ellen, és ezt folytatják is. Az elmúlt héten is négy halálos büntetést szabtak ki olyan személyekre, akik részt vettek az ilyenfajta demonstrációkban. Végezetül szeretném elmondani azt, hogy mi is osztozunk azon aggodalmakban, amelyeket kifejeztek az iráni emberi jogokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel követi a helyzetet, és bárhol is és fel tudjuk hívni a figyelmet az iráni hatóságoknak kötelezettségeikre az emberi jogi egyezmények értelmében, megfelelve a polgári jogoknak, illetve az emberi jogok egyetemes kartájának, azt megtesszük. Az emberi jogok helyzetének javítása Iránban abszolút prioritás lesz az Európai Bizottság számára, és emiatt Teheránnal továbbra is erősíteni kívánjuk, kívánjuk a párbeszédet. Feltették a kérdést, és ezért elmondom, hogy úgy gondoljuk, hogy most már adottak irányban a, lehet, a feltételek uh, erre, de nem szeretnék mégsem egy EU-teheráni delegációt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Orbán biztos úrnak. Lezárjuk a vitát, és a szavazásra vita után kerül majd sor. Most következik a hat állásorolás Sri Lankával kapcsolatban. Először a szerzők kapják meg a szót, először is Jeffrey Van Orden.